anyagot, az Egyesült Államok Szenátusának jelentése a CIA által alkalmazott kínzásokról ügyben. Először megadom a szót a Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Az Egyesült Államok fontos partnere az Európai Uniónak a terrorizmus elleni harcban. Ugyanakkor történt néhány, illetve fölmerült néhány aggály és vélemény különbség bizonyos terrorizmus elleni harccal kapcsolatos témákban. Az Európai Unió párbeszédet indított ezen kérdésekről az Egyesült Államokkal évekkel ezelőtt. Ma egy olyan szenátusi jelentésről beszélünk, ami egy korábbi Egyesült Állami programhoz kapcsolódik, és ami körülbelül hat évvel ezelőtt zárult le hivatalosan. Osztjuk Obama elnök véleményét, amely szerint ezek a technikák ellentétesek az értékeinkkel, nem hasznosak a terrorizmus elleni harcban. Fontos garantálni, hogy ez ne ismétlődhessen meg. Ezért támogatjuk a jelentés kiadását, és ez önmagában már siker. Ez átláthatóságot, nyitottságot mutat, önmagában az a tény, hogy jelzik a múltban elkövetett hívákat. Több alkalommal a tanács már határozottan kiemelte, hogy a nemzetközi jogot teljes mértékben tiszteletben kell tartani a terrorizmus elleni harcban, emberi jogok, e, a humanitárius jogok és a nem, menekültek nemzetközi jogai. A nemzetközi jog tiszteletben tartása lényegi eleme a terrorizmus elleni harccal kapcsolatos EU-s stratégiának amikor a titkos fogvatartó központokról fény derült 2006-ban, az Európai Unió részéről a tanács jelölte, hogy teljes mértékben támogatja a kínzás teljes mértékű tiltását, illetve az embertelen megalázó kezelési fogvatartási módokat. A jogi indokok alapján jogi indokokat hoztak föl a különböző technikák alkalmazása tekintetében. 2006-tól az Európai Unió rendszeres párbeszédet alakított ki az Egyesült Államok konszul a terrorizmus elleni harc témájában. A párbeszéd lehetővé tette számunkra, hogy az Egyesült Államok számára egy sor kérdést és aggályt vessünk föl. Lehetőséget biztosított arra, hogy hangsúlyozzuk, hogy szükségesnek tartjuk a nemzetközi jog, az emberi jogok tiszteletben tartását. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy Obama elnök hivatalosan lezárta a CIA programot néhány nappal azután, hogy a mandátumát megkezdte. Obama elnök határozottan tiltja az összes kínzási fajtát, és a úgynevezett megerősített kihallgatási módszereket, illetve a titkos fogvatartást. A CIA-nak nem lehetnek ilyen központjai, és tiltja a kihallgatási, speciális kihallgatási módszerek alkalmazását. Ezt követően 2009. júniusában az egy Egyesült Államok és az Európai Unió közös nyilatkozatot adott ki, és most idézem, hogy részletesen újra elemezni kell az Egyesült Államok politikáját, fogvatartás, kihallgatási módszerek alkalmazását, terrorizmus elleni harc során, és a múltban alkalmazott ehhez a politikához kapcsolódó technikákat részletesen elemezni kell, föl kell térképezni a korábbi titkos fogvatartó központokat. Csak akkor tudunk harcolni a terrorizmus ellen, hogyha az alapjogainkat tiszteletben tartjuk. Az emberi jogok és az jogállamiság megszegése olyan emberek esetén sem fogadható el, hogyha terrorizmusra vádoljuk őket. Ez soha nem indokolható, erre soha nem lehet ürügyet találni, nem szabad. A terrorizmus elleni harcot szolgálják ezek a politikák, de ugyanakkor kialakulhat olyan körülmény, hogy elterjednek ezek a technikák. Ilyen kérdésekben az Európai Unió specifikus kezdeményezésekkel ért azért, hogy illetve az Egyesült Államok is kezdeményezésekkel élt, hogy a politikáját megváltoztassa. 2009-ben például az Európai Unió olyan politikát indított, amely támogatja azt, hogy tagállamok fogadjanak be volt Guantanamo-i fogvatartottakat, és így tudjuk támogatni azt, hogy Obama elnök valóban be tudja zárni a Guantanamo-i börtönt. Az Egyesült Államok terrorizmus elleni harcát így támogatjuk, megfelelően az jogállamiságnak, az emberi jogoknak, a nemzetközi jogok tiszteletben tartásával. A specifikus fegyveres konfliktusok kivételével Afganisztán, Szíria, Irak, az Európai Unió a terrorizmus elleni harcban mindig a jogi igazságszolgáltatás alapjain működött. Megfelelően kell az eljárásokat lefolytatni a terrorizmussal vádlott személyek ellen. A normál, rendes büntetőjogi szabályok pontosan alkalmazhatók a terrorizmus elleni harcra is. Nagyon fontosak a nyomozási lehetőségek, nagyon fontos a terrorista hálózatok feltérképezése, és normál büntetőjogi hatóságok elé kell vinni ezeket az eseteket, és több száz terroristát sikerült is így fogva tartani és letartóztatni. A nemzetbiztonság kizárólagos kompetenciája az egyes tagállamoknak. Ez azt jelenti, hogy a hírszerző ügynökség munkája a tagállamok szintjén tagállami kompetenciába tartozik, tehát nem Európai Uniós intézmények hatáskörébe tartozik. A CIA programjában is, CIA programok tekintetében is az együttműködés tagállami kompetenciába tartozik. Végül is az Európai Unió tagállamainak tartaniuk kell magukat az embriók egyezményéhez, az alapjogi kartához. Az Európai Emberi Jogi Bíróság tartja ellenőrzés alatt ezt a helyzetet, a Strasburgi Bíróság. Továbbá a Lisszaboni Szerződés érvénybe lépésétől kezdve az Emberi Jogi Bíróság kompetens a belső biztonsági kérdések tekintetében ez azt jelenti, hogy megfelelő keret áll rendelkezésünkre, és ennek keretei között tudunk és kell harcolnunk a terrorizmus ellen. Köszönöm a figyelmet. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Köszönjük a tanácsnak, most pedig a bizottság nevében Avramopoulos biztos úrnak adom a szót. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. A tanácselnöke, tisztelt képviselők! A bizottság, amelyet itt képviselek ma ebben az ügyben, önökhöz hasonlóan megdöbbent, hogy az Egyesült Államok Szenátusának különbizottsága mit tapasztalt a CIA által alkalmazott kínzási és kihallgatási módszerekkel kapcsolatban. Ezt az eredményt december 9-én tették közzé, de a nagy része a jelentésnek még mindig titkos. Nagyon fontos kérdések merülnek fel. Az alapvető emberi jogok komoly megsértése, az amerikai hatóságok, amit elkövettek, illetve amit a CIA elkövetett 2001-től 2009. januárjáig. Obama elnök helyesen mondta a héten, a CIA által elkövetett lépések ellentétesek Amerika elveivel. Az egyik leghatékonyabb eszköz a terrorizmus elleni harcban az Egyesült Államok elveinek és értékeinek tiszteletben tartása. Ezért aztán 2009-ben kivétel nélkül beszüntette a kínzást. Ezt üdvözletesnek minősítettük, hiszen a kínzás helytelen. Nem csak helytelen, ez egy bűntény. És sosem szabadna alkalmazni. Még megdöbbentőek, a szenátus által feltárt eredmények nem teljesen meglepőek az, hogy voltak titkos fogvatartó táborok, rabokat szállító repülőjáratok, és a rabokat kínozták, miközben a terrorizmus ellen harcoltak a CIA emberei. Ez már kb. tíz évvel ezelőtt, erről hírek kezdtek el keringeni. Azóta több Egyesült Nemzetek belé külön jelentéstevő, valamint az Európa Tanács, illetve az Emberi Jogi Bíróság egyértelműen elítélte azokat a gyakorlatokat, amiket a szenátus jelentése feltárt. Ez a ház úgy döntött, hogy felállít egy bizottságot, amely vizsgálóbizottság, és 2007-ben és 2012-ben saját kezdeményezésű jelentést állítottak össze ezekről az elítélendő cselekményekről, illetve elkötelezték magukat az alapvető emberi jogok védelme mellett. Az Európai Unió részéről többször felemlegettük ezeket a kérdéseket az USA-val való kapcsolatokban, levelekben, a terrorizmus elleni párbeszédek során. A szenátus tanulmánya pozitív lépés, hiszen nyilvánosan kritizálja a CIA-t, azt, hogy kínzást alkalmaztak, illetve nem megfelelő kihallgatási módszereket alkalmaztak a fogvatartottakkal szemben. A bizottság úgy gondolja, hogy teljes rálátást kellene nyernünk ezekre a gyakorlatokra, és be kell tartatnunk a nemzetközi normákat. Beleértve azt is, hogy az USA-nak és az érintetteknek felelősséget kell vállalnia. Az EU minden kínzási és kihallgatási megerősített formát elítél, és célunk, hogy kiírtsuk a kínzást az Európai Unión belül és az egész bolygónkon, hiszen ez az emberi jogi politikánk része. A bizottság többször is hangsúlyozta, hogy a terrorizmus elleni harcot úgy kell folytatni, hogy a jogállamiság elveit tiszteletben tartsuk. A közös értékeinket, illetve a kötelezettségeinket, amelyeket a nemzetközi törvények nő rónak ránk, különösen az emberi jogi, menedékjogi és humanitárius jogszabályok. Többször hangsúlyoztuk, hogy minden egyes érintett tagállamnak mély vizsgálati feltáró független folyamatokat kellene elindítania, hogy feltárják a CIA tevékenységeket, a CIA ismeri el a felelősségét, és kompenzálja az érintetteket, az áldozatokat. Küldtünk egy levelet minden egyes tagállamnak 2013-ban. Redding, alelnökasszony és Malmström asszony írták alá. Tudjuk, hogy több tagállamból az igazságszolgáltatási szervek reagáltak, és vizsgálatot folytattak, például CIA ügynökök ellen is, akik emberrablásban, illegális fogvatartásban, kínzásban és abúzusban részt vettek a CIA kihallgatási programok során. Amikor a szenátus jelentést közzétették, ugyanazon a napon a sajtóban olvashattók, hogy az afganisztáni USA ö, egyik illegális ö, ö, táborából átadták a foglyokat, akik 2002 óta per nélkül tartottak fogva abban a táborban, de 136 fogoly még mindig fogva tartva van a guantanamo táborban. Őket se bíróság elé nem bocsátották, se szabadon nem. Ezért aztán az Európai Unió figyelemmel követi ezt a problémát, és állandóan felvetjük azt, hogy a terrorizmus elleni harcnak van egy emberi jogi aspektusa is. Köszönöm. Biztos úr, köszönöm. Most pedig a frakciók részéről, két percben, Monika Holmájer a néppárt részéről. Elnök úr, biztos úr, üdvözlöm a tanácsot is, kedves kollégák. Ez a jelentés, amelyet az USA szenátusa tett közé, megdöbbentő jelentés. Amikor Obama elnök azt mondta, hogy a CIA-nak elrettentő lépéseit listázza, és hogy nagyot rontott az Egyesült Államokról kialakult képen, csak egyet érteni tudok. Van egy kérdés azonban. Megvéghetjük-e úgy az ideájainkat, miközben ugyanezeket az elveket lábbal tapossuk? Ez azt jelenti, hogy a néppárt részéről és személyem magam részéről a válaszom egyértelműen nem. Aki egy ember méltóságát és emberi jogait nem tekinti alapvetőnek, az jogsértést követel. Az emberek biztonságát biztosítani kell, de a kínzás és kihallgatási módszerek nem tartoznak az elfogadható módszerek közé. John McCain a saját személyes véleményét ismertetve azt mondta, hogy az amerikaiak egyszer már ö, olyan büntetésben részesítették, ö, amely szimulált vízbefolytásnak felelt meg. Én az amerikai parlamentarizmus nagyon nagy erősségének tartom, hogy már nem alkalmazzák ezeket a módszereket, és hogy felkutatják. Én ezt nagyon tisztelem, hiszen nem minden állam hajlandó ilyen vitába belemenni nyilvánosan. És én remélem és kívánom, hogy az amerikaiak megerősödve kerüljenek ki ebből a vitába, és levonják a következtetéseket. Elnök, köszönöm szépen, most pedig három percben a szocialisták részéről Tanja Fajon. Srčno upam, da bo razprava, ki je pred nami, v resnici dosegla svoj namen. Ne zamerite mi. Köszönöm, elnök úr. Nagyon remélem, hogy ez a vita, amit most folytatni fogunk, az a céljainkat szolgálja magát. Szolgálja majd. Elnézést, ha nyílt leszek, de ö, erre van szükség. Ha egy állatot bezárnak egy kalitkába és azt felakasztják, akkor ez az állat meghal a ketrecben. Egy másik esetben ugyanezt az állatot ráejtették egy karóra, és az felnyársalta. A, ezeket tanultuk a, az iskolában, hogy a, az emberekkel is ezt tették a középkorban de volt, voltak, akik azért haltak meg, mert kihűltek, mert egy betonpadlón kellett aludniuk. Colleagues and the interpreters, please. Okay. Speak a bit more slowly. Kérem, hogy lassítson le egy kicsit, mert a tolmácsok nem tudnak lépést tartani, mondja az elnök. Ha ez is a középkorra emlékeztet minket, akkor tévednek, mert a CIA ezeket a vallatási módszereket használta, és ezek a mai napig megtörténnek. Ezt nem lehet védeni. A múlt évszázadban nagyon sok egyezményt írtak alá ünnepélyes körülmények között a, az emberi jogok alapjogi egyezményét és számos más hasonló dokumentumot. Az, az Egyesült Államok is aláírt egy kínzás ellenes egyezményt, ami kifejezetten megtiltja még szükségállapot esetén is a kínzást. Elnézést, hogy egy ilyen brutális bevezetőt mondtam, de az a helyzet, hogy valamennyien hibásak vagyunk. Az Európai Parlament több mint hét évvel ezelőtt elfogadott a CIA tevékenységéről egy állásfoglalást. Ismétlem, hét év telt el azóta, de az Egyesült Államok azóta is eltitkolja az igazságot, és senkit sem tettek ezért felelőssé. A terrorizmus ellen való küzdelem és az emberi jogok tiszteletben tartása nem mond ellent egymásnak. A háború áldozatai szintén igazságot érdemelnek. A kínzás erkölcstelen és elfogadhatatlan. És ha a CIA bármilyen törvénytelen eszközt alkalmazott, az szégyenletes és érdemtelen a demokráciára, ellenhond mindazoknak az értékeknek, amelyre Európa épül. Ezért azt követeljük, hogy egy vizsgálat induljon, és hogy a, a, a tagállamok is figyeljenek erre oda. Nem elfogadható az, hogy ne kapjanak ezért büntetést a felelősök. Olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek a hírszerző szolgálatok tevékenységét megfelelően ellenőrzik. Követeljük, hogy olyan védelmi intézkedéseket léptessenek életbe, amely biztosítja azt, hogy ne történhessen többé ilyen Európában. Kedves kollégák, néha nagyon nehéz szembenézni az igazsággal, de megérdemeljük, hogy tudjuk, mi történt, és a polgárainknak is tudniuk kell. Szembe kell néznünk az igazsággal, mert máskülönben hogyan tudnánk megelőzni azt, hogy magunk is kínzás áldozataivá váljunk. Köszönöm szépen. Most pedig a konzervatívak részéről két percben Demes Máker kolléga. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, ahogy nagyon jól tudjuk, az Európai Parlament mindig is aktívan foglalkozott a CIA és témákkal, illetve a fogvatartottak illegális szállításával, fogvatartásával. EU-s tagállamok részéről a CIA-val kötött megállapodások alapján hat eh, állásfoglalást fogadtunk el erről a témáról az előző mandátum alapján. Az amerikai kongresszus jelentése a CIA programjáról az európai országokat, Lengyelországra gondolok most, amely egy fogoly központot alakított ki, tehát ezeket az országokat is említi, amelyek segítették a CIA programját, és sokszor nem is nagyon tettek fel kérdéseket. Ennek a jelentésnek, amerikai jelentésnek az értéke az, hogy tükröt állít az európai gyakorlat, az Európai Unió ezt a szembe, és az Európai Unió azt mondja, hogy védi az alapjogokat, védi az emberi jogokat, és hogy harmadik országokban is fellép ezen jogok védelméért de több alkalommal idézzük a történelmünket. De hát ezeket az elveket nekünk magunknak is alkalmaznunk kell, a szövetségeinknek is alkalmaznunk kell. Természetesen szükség van a terrorizmus elleni harcra. Egyensúlyt kell kialakítani a társadalom védelme és a személyes szabadságjogok között. Ez jogos. Látjuk, hogy a szélsőségesek Szíriában, Afganisztában, Pakisztánban egyre véres módon lépnek föl, és egyre nagyobb hatalomra tesznek szert. Az a kár, amit Európa az Európáról kialakított kép tekintetében okoz mindez, nagyon súlyos. Mindenképpen tiszteletben kell, hogy tartsuk az emberi jogokat, azért is, hogy a polgárok bizalmát meg tudjuk tartani az Európai Unió demokratikus rendszerében. Az Európai Unió elveszette az polgárok bizalmát pontosan azért, mert kritikamentesen együtt működött a CIA program során a CIA-val ezért mindenképpen le kell zárnunk az ilyen gyakorlatokat, ezek megszegik azokat az értékeket, amelyekre Európa épült. Köszönöm a liberálisok részében, Sophie Infeld. Chair, first of all, I would like this opportunity... Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megragadni az alkalmat, hogy eh, Feinstein szenátornak köszönetet mondjak eh, a kitartásáért, és hogy még a szenátus választás előtt dolgozott ezen a jelentésen. Holmájer asszony nagyon helyesen mondta, hogy ami megkülönbözteti a demokráciát a diktatúrától, az az elszámoltathatóság és az erkölcsi tekintély a világon senki sem védett az ilyen tendenciák ellen, mindenkiben ott rejlik a az erőszak, de az a különbség, hogy mi elszámoltathatóak vagyunk, és a demokráciában senki sem büntethetetlen. És ezért nagyon lényeges az, hogy minden frakció hangsúlyozza az elszámoltathatóság fontosságát, és Európának is szerepet kell vállalnia a, ebben a, a problémában ugyanis Európa támogatta a CIA terrorizmus ellenes programját annak valamennyi aspektusában. Lengyelország végül beismerést tett, de ne feledkezzünk meg arról, hogy nagyon sok tagállam az Egyesült Államok közeli szövetségesei. És azt hiszem, hogy ez a parlament már számos alkalommal megnyilvánult, és ezért döbbentett meg engem az olasz elnökség által sorolt közhely sorozat. Olaszország az egyik olyan ország, amely fellépett a CIA ügynökök ellen, 24-et közülük el is ítéltek. Az olasz elnökségnek azon kellene erősködnie, hogy kiadják ezeket az embereket, és bíróság elé kellene őket állítani ezt kellene megtenni. Nem, Obama úr, ebben nem tudunk meghátrálni, az igazságszolgáltatás elé kell állítani mindezeket az embereket. Ezért vagyunk mi demokrácia, más országok pedig nem. És van még egy kérdésem. A sajtóban az intelligence sector által megjelent egy írás. Ez egy homályos szerepű Európai Uniós titkosszolgálat. És ők azt mondták, hogy nincs módja annak, hogy kiderítsük, hogy a tőlük, az általuk megkapott hírek vajon kínzásból származnak-e. Tehát itt arról beszélünk, hogy ők olyan információval dolgoznak, amelyet lehet, hogy harmadik országokból származnak, és lehet, hogy kínzás révén jutottak hozzájuk? Lehet, hogy nem történt ilyesmi, de ezt tudnunk kellene. Válaszokat kellene végre kapnunk arról, hogy az INSEC honnan szerzi az információit, megfelelő rálátásunk kellene, hogy legyen erre. Köszönjük szépen. Elfogad egy kék kártyát Karim úrtól? Parancsoljon. Mr. President, thank you, and I'm a blind... Elnök úr, köszönöm és köszönöm eh, Intvált asszonynak is, hogy elfogadta a kérdésemet. Egyetérte velem abban, hogy azok a szavak, amelyeket ma a tanács részéről hallottunk, nagyon eh, szépen hangzanak, de valójában eh, túl kis lépés ez, is túl későn érkezik. 2005-ben ugyanebben a teremben álltam, és egy kérdést intéztem a tanács elnökségéhez, azt vetettem fel nekik, hogy legális fogvatartó központok üzemelnek Európában. Akkor nem kaptunk olyan választ, hogy ezt kivizsgálnák, és a brit kormány elnöke is jelen volt akkor. Tehát egyetért-e ön velem abban, hogy további vizsgálatokat kellene végezni, és minden olyan miniszter, a, aki tud erről, nem bújhatna el a tanácsi pulpitus mögött, és meg kellene osztani az információkat a parlamenttel. Igen, nagyon is egyetértek önnel. Nem elég az, hogy a tanács, és nem csak az, az olasz miniszterre gondolok, hanem az összes kormányra is, nem elég nyilatkozatokat tenni az európai jogszabályokról és az emberi jogokról. Korábban is voltak már törvényeink, de azokat nem tartották be, és nem elég jók a jogszabályaink. Azok, akik megszegik a törvényt, még hogyha kormányokról van is szó, akkor is igazságszolgáltatás elé kell állítani őket, tehát igen, egyetértek önnel. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig a baloldal részéről Cornelia Ernst. Másfél percen köszönöm szépen. 6700 durva, szörnyű, sokkoló oldal testrészekkel, szexualizált kínzások, alvás, megakadályozás, rektális étkeztetés, szimulált vízbefolytás. A diktatúrákat ö, kritizálja az Egyesült Államok, hiszen önök, ők át aláírták az ENSZ kínzás elleni ö, szerződéseit. Egy ilyen állam szisztematikusan kínzást alkalmaz. Ez egy hatalmas etikus, morális válságot jelent az USA számára. Hölgyeim és uraim, a kínzás nem működik, sehol nem működik hiszen nem derít fel semmit, figyelmen kívül hogy az emberi lényeket, morálisan elhibázott. Így aztán a kritika nem elég, törvényi tilalom kell rá, ezért aztán én törvényi lépéseket várok, és nagyon örülök neki, hogy a Bundestagban Bush elnök ellen interpelláltak. A CIA Lengyelországban és Litvániában is követette kínzásokat. Nagy-Britanniában is folytattak ilyen tevékenységet. Be kell zárni Guantanamot, fel kell oszlatni az illegális táborokat, és lépéseket kell tenni. Köszönöm, Ernst kolléga, most pedig a zöldek részül Zsoli asszony. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák, biztos úr, amikor a meghallgatásán váltunk részt a parlamentben, nagy csodálkozásomra azt mondta, hogy nem ismeri ezt a dossziét. Most meg kell, hogy állapítsam nagy örömmel, hogy most már más hangot ütött meg. Ismerjük el Semmi újdonság nincs ebben a 6000 oldalos szenátusi jelentésben, csak megerősíti a tudásunkat, megerősíti, hogy európai kormányok együttműködtek a CIA-vel, megerősíti, hogy léteznek CIA börtönök Európai Uniós területen, megerősíti, hogy haszontalan a kínzás, azon túl, hogy nemtelen módszer megerősíti, hogy a hírszolgáltatások is szigorú ellenőrzés alá kell, hogy kerüljenek, és megerősíti mindenek előtt az, hogy a polgárok alapjogát föláldozták a terrorizmus elleni harc oltárán. Ennek a jelentésnek a közzététele fölhív egy új mobilizációs fázis érdekében, hogy valós nemzetközi igazságszolgáltatás történjen. Ennek a bűnnek a széles köre miatt muszáj föl, föllépni jogilag. Ne felejtsük el azt se, hogy a mai felhívás elsősorban az iránt fordul, és azt szolgálja, hogy azok, akik Európai Uniós vezetőként dolgoznak, járjanak hozzá az átláthatósághoz. Az Európai Unió és a tagállamai felelősséget kell, hogy vállaljanak, és támogatniuk kell a igazságszolgáltatást. Az Európai Parlamentnek a átlátható módon kell, hogy a kivizsgálását lefolytassa. A LIBE szakbizottság delegációja az a minimum, hogy látogasson el ezekbe a titkos börtönökbe. esetre azt tudjuk, hogy az Európai Unió alapjogait is megsértették, és ne gondoljuk azt, hogy a Európai Unió szerződés 6-os 7-es cikkét kellett volna alkalmazni, úgyhogy a szükséges szankciókat ki kell szabni. Hívjunk fel arra, hogy a terrorizmus az értékek és a demokrácia rombolását szolgálja. Ugyanakkor, hogyha ez ellen fel akarunk lépni, akkor nem szekhetjük meg a jogot, és nem fogadhatjuk el a terroristák logikáját. Ebben a programban való részvétel tekintetében föl kell térképeznünk, mi az igazság, és ez a harc az mi értékeinket kell, hogy szolgálja, a de, megerősített demokráciát kell, hogy szolgálja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig másfél percben Laura Ferrara. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr két fontos aspektus kapcsolódik az amerikai szenátus jelentéséhez a CIA kínzásokkal kapcsolatban. Ezeket kell, hogy végig gondoljuk. Az első az önkritika, az komoly igazságszolgáltatás az Egyesült Államok demokratikus intézményei részéről érzékeny témák tekintetében is, amelyeket esetleg nemzetbiztonsági szempontból titkosíthatnak. Az Egyesült Államok és az Egyesült Államok intézményei és polgárai érdekében nem lehet folyamatosan meg tagadni az emberi jogok lába tiprásának elítélését. A második aspektus, hogy aki elfogadta a terrorizmusra vádoltak esetében a kínzást, kedves kolléga, kérem lassabban beszéljen, igen, elnézést. Se a békében, se a háborúban semmi nem igazolhatja a kínzást. Ahogy tudjuk, ez nem csak az emberi integritás jogait szegi meg, hanem az igazság keresésének egy módszere sem lehet. A szenátus jelentés egy sor abúzust, hazugságot, félrevezetést is felfed a CIA részéről. És ebben a témában az amerikai hatóságok eltérő módon reagálnak. A jelentésben, ahol részletesen leírják a tényeket, ugyanakkor nem szerepelnek kezdeményezések a kezdeményezések a felelősségre vonás tekintetében. Az Európai Unió is teljes mértékben fel kell, hogy térképezze a Európai Uniós tagállamok részvételét a CIA programjában. Kedves kolléga! az amerikai hírszerzés által használt módszerekkel együttműködtek a tagállamok. Ezért átláthatóságot kell biztosítani, és nem szabad a büntetlenséget garantálni. En. Elnézést, el kell, hogy vegyem a mikrofonját. Először is másfél percet kapott, valamikor nekem is elfogy a türelmem. Most a függetlenek részéről Morvai Krisztina másfél percben kedves kollégák nagyon örülök annak hogy az európai parlament ennyire föl van háborodva ismét az egyesült államok durva emberi jogi jogsértésein ezúttal a fogolyknzásokon és az önkényes büntetőeljárás nélküli fogvatartásokon néhány hónappal ezelőtt az edward snowden kapcsán előtérbe került titkos megfigyelési botrányon háborodtak fel önök ugye velem együtt voltak a drónokkal való gyilkolászások ezen is fölháborodtunk a civileknek a gyilkolása a háborúban ezen is nagyon fölháborodnak. egyet áruljanak el nekem hogy ha ennyire föl vannak háborodva az egyesült államok emberi jogi jogsértésein akkor miért akarnak annyira görcsösen mégis barátkozni ezzel az országgal? Mert hogy az európai unió kéz a kézben jár az egyesült államokkal gazdasági vonalon ugye folyamatosan a szabadkereskedelmi egyezmény egyébként zárt ajtók mögötti kidolgozásán munkálkodnak politikai vonalon pedig az európai unió az egyesült államok felbujtására és az egyesült államok oldalán egy hidegháborúba viszi bele európát illetőleg potenciálisan egy valóságos háborúba is oroszország ellen. ha ennyire nem tetszenek ezek az emberi jogi jogsértések és örülök annak hogy nem tetszenek akkor nem kellene valami jobb barátot választani és mégiscsak megóvni magyarországot az én hazámat és egész európát a gyalázatos hidegháborútól és az esetleges tényleges háborútól? köszönöm szépen! köszönöm szépen asszony most pedig az egyéni hozzászólók. Nagyon szorosan veszem az időt. Először Christian Preda két percben. domnule președinte chestiunea folosirii torturii de către. Köszönöm, elnök úr. A kényszeres használata, alkalmazása a CIA részéről egy olyan téma, amely évek óta foglalkoztatja az amerikai közvéleményt. Az, hogy a szenátus a múlt héten kiadta a jelentést, megerősítette azt, hogy milyen szakadék áll fönn a politikai osztályon belül is Amerikában. A demokratikusok, a republikánusok teljesen megosztottak ebben a témában. Például a jelentés korrekt módon írja le azt, ami történt. Aztán az eljárás korrekt volt-e? és az is fölmerül, hogy ez a jelentés valóban ki kellett-e adni, közé kellett-e adni, ismerve, hogy milyen biztonsági következményekkel fog járni. Mindezeket a problémákat felvetették, és még nincs egyetemű válasz az Egyesült Államokban erre a kérdésre, nincs egységes válasz erre. Én személy szerint szeretném azt hangsúlyozni, hogy nagyon közel állok McCain szenátor véleményéhez, hiszen ő kérte a közéadását a jelentésnek, és kritizálta a CIA gyakorlatát. Szerinte az amerikai biztonság érdekei ellen szolgált ez. Úgy gondolom, hogy a nyilatkozat nagyon bölcs volt, azt mondta, és most idé, int, idézem, inkorrekt módon jártunk el, hibákat követtünk el, helyre kell állítanunk ezeket a hibákat, és vállalnunk kell azt, hogy ez soha többé nem fog újra bekövetkezni, és itt van vége az idézetnek. És ma azt látjuk, hogy ezek a gyakorlatok, amelyeket leír a jelentés, ezek a gyakorlatok tovább folytatnak. Ez a múlthoz kéne, hogy tartozzon. Obama elnök úr 2009-ben eh, lezárta a kihallgatási programot, és az Egyesült Államoknak kell most tisztázni a helyzetet. Úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb tanulság, amit le kell vonjunk az esetből. Nagyon fontos, hogy eh, elemezzük ezt a helyzetet. Köszönöm. Most pedig három percben Birgit Zippel. Wer den Worten des Rates gelauscht aki hallgatta a tanács szavait, az azt a benyomást kaphatta volna, hogy itt minden rendben van. Ez nagyon nagy hiba lenne. A CIA-nak a kínzásai szörnyű törvénysértések, és mi is hibásak vagyunk. Szisztematikusan minden nemzetközi szerződés ellenében a CIA az egész világon embereket kínzott, az EU területén is. A CIA azt mondja, hogy értékes információkat akartak kinyerni a terrorizmus megakadályozására. Ez hazugság. De ettől függetlenül a kínzás nem elfogadható módszer a törvénysértések ellenében. Maga ez büntény, hiszen az értékrendszerünket alása, az ember méltósága számunkra a legfontosabb, ez különböztet meg minket a fundamentalista extrémizmustól. A terrorista cselekményekről, amikor beszélünk, más nyelvet kell beszélnünk, nem az erőszak nyelvét, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor az extrémistáknak fegyvert adunk a kezébe, csak szítjuk az, itt, az utálatukat a demokráciával szemben ez nem morális kérdés, népi jogi kérdés. A kínzás soha nem megengedett, a kínzást mindig minden államnak üldöznie kell hivatalosan. szégyen Európára nézve, hogy az EU becsukja a szemét, amikor illegális fogolyszállítmányokról van szó, vagy illegális táborokról. Már 2007-ben az Európai Parlament magyarázatot követelt, máig nem kaptunk rá választ. Ki hagyta jóvá azt, hogy emberek, európai állampolgárokat is elrabolhattak, ítélet nélkül fogva tartottak, megkínoztak. Ki tudott ezekről a kínzásokról? Múlt héten lengyel és román tisztviselők megerősítették, hogy vannak illegális táborok a területükön lesz ennek következménye? Hiszen a nemzeti kormányok nem állnak készen arra, hogy lépjenek. Ezért aztán nagyon hatékony EU mechanizmusokra van szükségünk. Meg kell akadályozni azt, hogy a tagállamaink ilyen nyilvánosan megsértsék az európai alapjogokat. Ezek a kínzások megmutatják, hogy mi történik, amikor egy jogi állam ezt elköveti. Senki nem védett. Senkit nem szabad védenünk, ezzel veszélyeztetjük a nemzet államainkat. Mi, mint európaiak, feladatunk az, hogy közösen, egységesen fellépjünk. Én csak remélni tudom, hogy a bizottság valóban az oldalunkon áll. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy betartotta a hozzászólási idejét. Most pedig Krasznyodzevszki úr, egy percben. E, Köszönöm szépen, elnök úr. Önmagában az a tény, hogy Lengyelország területén e, történt e, meg ez a kínzás, kiváltotta a lengyel közvélemény ellenérzését. Akárhogy is próbálják egyesek igazolni ezeket a gyakorlatokat, és bár azok, akiket fogva tartottak, azokat azzal gyanúsították, hogy több ezer ember haláláért felelősek. A jelentés rengeteg olyan adatot tartalmaz, amely alapján el lehet ítélni az elkövetőket. De felhívnám a figyelmet a kettős mércére és a szövetségesek közötti kölcsönös bizalomra. A CIA nem az Egyesült Államok területén végezte ezeket a kínzásokat, ugyanis tiszteletben tartották az amerikai jogot. A lengyel jogot ugyanakkor megszekték, és azok, akik a lengyel a Lengyelországban tudtak erről, azok nem tartották tiszteletben Lengyelország szuverenitását. Sajnos visszaéltek a bizalmunkkal, és ez már nem pozitív számunkra. Köszönöm szépen, másfél perc, Cecilia Wikström. Köszönöm, elnök úr. Az egész világ azt kéri, hogy mérjük föl részletesen, hogy mi is történt, hogy a CIA milyen gyakorlatokat folytatott. A undorító talán a legjobb szó, ha le akarnám írni, ahogy a CIA vezetők elhárítják a vádakat. Amit fölmértek, az rengeteg emberjog, emberi jog sárba típrása, és az Egyesült Államok ezt csak a belbiztonsági indokokkal ér, indokolja. Az igazából van egy furcsaság ebben a jelentésben, hogy ezek a módszerek nem hasznosak. Tehát bármilyen eredményt is hoz egy kínzás. Nekünk ki kell, hogy mondjuk, hogy a kínzás semmilyen körülmény között nem elfogadható. Nemzetközi tiltjuk a kínzást, ez mindenkire, mindenhol érvényes. A jelentésben az is szerepel, hogy az EU ország közül Svédország, Egyesült Királyság, Románia együttműködött a CIA-val, és fogvatartottakat fogadott az Egyesült Államok részéről garanciák nélkül. a Svédországban megengedték a CIA-t, hogy embertelen körülmények között ott fogvatartsanak embereket. Meg kell, hogy föl kell, hogy térképezzük az igazságot, és el kell, hogy ítéljük az elkövetőket. A felelősségre kell vonni ezeket az embereket. Elfogad egy kék kártyás kérdést? Stand, please. Arnold képviselőtől? I know you agree with me that torture is... Tudom, egyetért abban, hogy immorális, illegális a kínzás, és mindig el kell ítélni. Egyetért abban, hogy a katonai műveletekhez megfelelő hírszerző tevékenységekre van szükség. Mivel a vallatási technikákat megszorították, ezért nem voltunk készek, képesek megfelelő információt kinyerni, elveszítettük az operációs kapacitást. Elnézést, de hát 30 másodperce van az, hogy hadar, az csak lehetetlené teszi a tolmácsolást. Ennyit ér el, úgyhogy szeretnénk mindenkit emlékeztetni arra, hogy a sebesség az teszi elfogadhatóvá, amit mondanak, megemészhetővé az üzenetét. A többiek megértették, mint mondott? A kolléga? Nem. Hát igen. Lehetősége van válaszolni. Én nagyon szívesen válaszolok. A módszerek brutalitása az, hogy hogy justifikálták ezeket, elfogadhatatlan. Az európai tagállamoknak össze kell fogni, fel kell tárni az igazságot, ami önöknél történt, és nálunk. Ez az igazság, szembe kell nézni ezzel, és a büntetlenségnek véget kell vetni, még Európában is. Thank you very much. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló másfél perc, Martin Anderson. Thank you. The recent Senate report in... Köszönöm, elnök úr. A CIA vallatási technikáiról szóló eh, jelentés eh, kimondja, hogy eh, nem szabad a kínzást büntetni, de ez nem mindig van így. A 40 évvel ezelőtt történt kínzások, melynek során ír íreket kínoztak meg. Ennek során az ír kormány a brit kormányt az Európai Bíróság elé idézte. Ez volt a legelső ilyen eset 1978-ban. Ugyanakkor a bíróság úgy ítélt, hogy az öt technika, ami elítélhető volt ugyan, nem számít kínzásnak. És Ezeket a technikákat alkalmazták eh, Irakban, Afganisztánban, a Guantanamo-i eh, táborban, és a, a nemrég eh, napvilágra került információk mutatják, hogy a brit kormány állítása jelenére a, a 40 férfit igenis megkínozták, és a legmagasabb szinten eh, Lord Carrington hagyta ezt jóvá. Múlt héten az ír kormány megerősítette ezt, és eh, hivatkozott eh, erre az esetre, ismét keresetet nyújtott be az Európai Bíróságon. A brit kormánynak elnézést kell kérnie ezekért a technikákért, akár csak más kormányok tették ezt, és az Egyesült Államoknak is ezt kell tennie. Emlékeztetném a kollégákat arra, hogy van egy napirendi témánk, és a kollégáknak ehhez kellene hozzászólniuk. One minute is on. Judith képviselő egy percben. Köszönöm, elnök úr. Igen, én a témáról fogok beszélni. A kínzás, amik, a kínzás a módszerek, amelyeket a CIA alkalmazott, erről fogok beszélni. A Feinstein jelentés fölébreszt minket, hirtelen fölébreszti Európát, és ez nagyon jó, hiszen az én frakcióm már az utóbbi hónapokban próbálta napirendre vetetni azt a jelentést, amit már korábban készítettünk, és szerettük volna megérteni, hogy mely, mely európai országok vettek részt a fogvatartásban, és ezekben a módszerekben ugye amerikai területen kívül is előfordult ez, de úgy tűnt, hogy nem igazán volt ez érdekes téma. Ma viszont ezt a mai vitát úgy értelmezem, hogy ez egy új kiindulási pont, egy új európai parlamenti kivizsgálás tekintetében, amelynek során föl szeretnénk mérni, hogy a CIA kínzásokban mi, mely tagállamok és hogyan vettek részt. Köszönöm, hogy tisztában tartotta az időt és a témát is. A CIA-nak a kínzásai nem érnek vissza véget. A titkosszolgálatok, mások nagyon sok imperialista tevékenységnek, kínzásnak, afrikai-amerikaiak gyilkosságának a szintere. Nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. A közös európai érdekek, Europol, Eurojust, a NATO, szövetségesei a CIA-nak az EU tagállamai együtt működnek az Egyesült Államokkal a nép kárára. Telefonon kémkednek, interneten kémkednek, és közben kínzásokat folytatnak. Ezek a kapitalizmus igazi arca. A kapitalista kizsákmányolás a nép ellen, a monopóliumok harca a népek ellen. A népeknek saját erőt kell biztosítanunk, megvan bennünk az erő. Elnök, köszönöm szépen, két percben, most pedig Elmar Brokké a szó. Elnök úr, tisztelt bizottság, én úgy gondolom, hogy az amerikai szenátus és Finsti szenátornak nagyon nagy pozitívum, hogy egy ilyen jelentést közzétettek. Ez azt mutatja, hogy Oroszországgal és Kínával ellentétben az USA, hogyha rosszat tesz, még mindig az öntisztító folyamatait be tudja indítani. Na ez a nagy különbség a diktatúra és a demokrácia között. A demokráciát nem szabad ezért még le is hordani. Helyes az eljárás, és nem szabad emiatt az, azonban a kínzásokat elfogadni. A kínzások inhumánusok, elfogadhatatlanok, illegálisak. Ez egyértelmű. Én már egyszer jártam Guantanamon, és akkor el is mondtam, hogy a nemzetközi emberi jognak nem megfelelő az az eljárás, amit ott alkalmaznak, de azért nem kellene úgy tenni, mintha az Amerikai Egyesült Államok lenne itt a legnagyobb gonosz a Földön. Ez inkább csak alibi most. Csak nem szabad a kínzás az amerikaiaknak alibiként használni a terrorizmus elleni harcban. De ennek azért van egy előtörténete, amit ismerni kellene. De még egyszer elmondom, van itt egy finom egyensúly a biztonság között és az emberi jogok között, de sosem szabad az alapvető emberi jogokat lábbal tiporni. Tehát itt található a kritika. Rendben, én úgy gondolom, hogy kritikusnak lennünk kell, csak azért azt meg kellene értenünk, hogy mit kritizálunk. Ezért aztán el akartam mondani, hogy az, hogy megvolt a bátorság az amerikaiaknak, hogy kritizálják saját magukat, ez a nagy különbség az USA és nagyon sok diktatúra között. Ernst asszony a stávi embereivel beszélgethetne erről. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Elfogadja-e a kollégának a kék kártyáját? Mr. Pate, you have the floor. Pate kolléga, öné a szó. Ma jagan ära Brocki seisukohti selles küsimuses ja mul on küsimus. Köszönöm. Ja, egyetértek Brock urral, és egy kérdésem lenne. Brock úr, hogyan gondolja, mi a kockázata a terrorizmus elleni harcnak? Lát-e bármilyen negatív következményt a terrorizmus elleni harc szempontjából a jelentés alapján. Például tegnap Pakisztánban borzasztó eseményeket láthattunk. Már elmondtam, hogy a terrorizmus elleni harc fontos, de az emberi jogok sértésére ez sohasem lehet ok. Ezért az amerikaiak hozzáállását kritizálni kell, de az összefüggéseket nem szabad szem előtt éveszteni. Köszönöm. Brokk úr, még két kék kártya van, sokakat irritált a hozzászólása. Elfogadja ezeket a kék kártyákat? Akkor egymás után jöhetnek a kérdések, és aztán lesz egy perce, hogy válaszoljon. Infeld asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon örülök annak, hogy Brokk úr elítéli a kínzást, de ő azt mondja, hogy hát azért vannak olyan körülmények, és így tovább, és így tovább, amiben ez azért érthető. Brokúr. Még ha megérthető is, nagyon sok év eltelt. Mi alatt bíróság elé lehetett volna állítani embereket, felelősségre vonni, és minden egyes alkalomról lemaradtunk egészen máig az amerikaiaknak sikerült elérni azt, hogy bezárják azokat, akik nyilvánosságra hozták ezeket az információkat. Van egy emberük, akit börtönbe is csuktak. Nem ért egyet az, hogy nagyon sok idő volt arra, hogy rendbe hozzák a hibáikat? Kán úr. Mr. Brooks, thank you. Brock úr. Amerika barátaiként nem kellene megkérnünk őket, hogy csukják már be végre Guantanamo Bay-t? Elnök, köszönöm szépen. Ernst kolléga, hiszen említették. Teljes mértékben egyetértek bizonyos dolgokban, Brock úr, igen. De a következő kérdésem azért lenne. Ön nem gondolja azt, hogy jogi intézkedéseket és következtetéseket is le kell vonni azokra nézve, akik felelősek, ezeket az embereket bíróság elé kell állítani, nem? Elnök, köszönöm szépen. Brock úr egy percet kap a válaszadásra. Igen. Ez hiba. El kell járni ellene, igen, bíróság előtt, hogyha lehet bizonyítani a büntetet, de ez az én gondolatmenetemnek nem mond ellent, a Guantanamo-t is be kell zárni. Ezt már 8-10 éve mondtam. Ezt nem kell újra és újra elmondani, mindig is ezt mondtam. De azért azt látni kell, hogy ez a kettős játék, melyik államunk volt kész arra, hogy befogadja a foglyokat, amikor az amerikaiak azt mondták, hogy na, akkor zárjuk be Guantanamo. Csak egy-két ország volt, aki hajlandó lett volna egy-két foglyot befogadni. Ezért aztán ez a képmutatás, Ernst asszony, igen, jogi következmények, igen. De amikor ilyen emberek kezébe adjuk a politikai vezető szerepet Németországban ma, akkor nem kellene szem, semmit szólni. Köszönöm szépen. Claude Morás. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Én egy dolgot szeretnék mondani, és ebben Brock úrnak igaza van. Az, hogy Feinstein szenátor bátor volt a, az NSZ ügyben, és most is. Nagy nyomás nehezedett rá, miközben ezt a jelentést kiharcolta, és én is egyetértek abban, hogy a 2006-os CIA vizsgálat és a mi jelentésünk most megbosszulja magát. Akkor nagyon más volt a kontextus, és nagyon máshogy reagáltunk mi is, de emlékeztetném a kollégákat arra, hogy amikor arról vizsgálódtunk, hogy milyen másodlagos forrásokat használ az Egyesült Államok, akkor is szörnyű kínzásokra derült fény. És ekkor a parlamentre is nagy nyomás nehezedett, hogy a saját kormányaink Jézusnak is a körmére nézzünk. De ekkor az történt, hogy nagyon sok hasonló helyzet fordult elő a parlamentben, és ezt nem tettük meg, és végül ahhoz arra jutottunk, amit John McCain is mondott, akit magát is megkínoztak. Ő azt mondta, hogy legálisan és erkölcsi szempontból is rossz dolog a, a kínzás, de nem is hozott új információt a terrorizmus elleni küzdelemben. Olyan emberekről van itt szó, akik megértik, hogy mi a különbség a vallatás és a kínzás között, illetve a között, hogy nem kapunk információt, vagy hogy rossz, téves információt kapunk. Tehát még nem értünk a vizsgálat végére még mindig vannak emberek, akiket Guantanamon tartanak fogva, de őket ki kéne szabadítani, például Shakir Ahmed. Vannak olyanok, akiket megkínoztak, és közben családjuk van. És a történetnek még nincs vége, sőt, éppen most kezdődik. Ugyanis itt a mai polgárainkról van szó, európai polgárokról, akik börtönben vannak, akiket megkínoztak. Vissza akarjuk kapni őket, és az ő érdekeiket kell képviselnünk. Karty Pan e, poseł e, Elfogad egy e, kékkártyás kérdést, Kan úr? Moraes úr, elfogadja a kékkártyás kérdést? Tessék. Micro. Ah, I've got it now. Thank you. Uh, uh, Fölteltem azt a kérdést, azok a tagok, akik 2006-ban nem voltak itt, két dolgot említettek. Az egyik, hogy kértük az információkat, és nehéz volt mindez. Miért mondták ezt? Thank you for the brevity of the question, and uh, thank you for that. Köszönöm a kérdést. Hadd mondjam el a Claudia Favani egy olasz képviselő volt a vizsgáló bizottság vezetője, ő sem képviselő már itt. A jelentést készítő tagok nagyon nehéz feladatot vállaltak magukra, és én úgy gondolom, hogy a három nagy vizsgálat, az Echelon vizsgálat, a megfigyelési botrány, illetve a CIA vizsgálat is ugyanarra mutat. Ez azt jelenti, hogy a parlamentben nagyon kicsi rálátásunk van a hasonló ügyekre megfelelő parlamenti vizsgálatra lenne szükségünk. Hadd fejezzem be, tehát nem igazán látunk rá arra az ilyen tevékenységekre, extrém kínzások történnek, és olyan jelentések születnek aztán erről, mint amilyet ma is látunk. Azt szeretném csak mondani, az új képviselőknek érdeklődnie kellene az iránt, ami itt ma történik. Dziękuję bardzo. W procedurze niebieskiej karty pan Köszönöm szépen. Még egy kék kártyás kérdés, Karim úr. Elfogadja Karim úr kérdését, tessék. Mr. President, thank you. May I thank... Elnök úr, köszönöm. Claude Moraesnek is köszönöm a munkáját. Nagyon sok éve aktív ezen a területen. Van egy kérdésem. Az egyik legnagyobb kihívás az az volt, hogy a saját kormányainktól tájékoztatást kapjunk. Ön úgy gondolja, hogy teljes mértékben tájékoztattak minket? Ha nem, akkor hogy gondolhatnánk azt, hogy a saját állampolgárainkat nem fenyegetheti megint egy ilyen dolog? Válasz. Nem, nem tájékoztattak minket rendesen. Elmar Brock és én, amikor a szenátor úrral felvettük a kapcsolatot, tudtuk, hogy egy bátor emberrel állunk szemben. És amikor itt ezzel foglalkoztunk a parlamentben, akkor ezt sokszor megpróbáltak alásni. Tudatában voltunk ennek, hogy a saját kormányainkat is vizsgálat alá vetjük. De bátornak kell lennünk, és meg kell próbálnunk a lehető legtöbb információt beszerezni. Néha ez másod kézből fog származni, de meg kell tennünk, mert hagyd mondjam el, hogy még vannak Európai Uniós állampolgárok börtönben, akik ártatlanok és szabadok kellene, hogy legyenek, és ez egy nagyon fontos kérdés. És őket képviselnünk kell. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Henkel, eine Minute, Henkel úr, egy percben. régóta tagja vagyok az Amnesty Internationalnek, és értem, hogy miért sokkol minket az, amit az USA-ról most megtudtunk. De, hogy emlékeztesek arra, hogy az amerikaiak maguk voltak azok, akik közzétették ezt a dokumentumot, maga a szenátus. És ott a szenátusban, csak úgy, mint itt, nagyon kritizálják azt, amit a korábbi kormányok műveltek. Amit nem egészen értek, az az, hogy miért nem volt egy ugyanilyen vita arról, hogy mit csinál az orosz titkosszolgálat. Hát ez hiányzik innen. Az elmúlt években az emberi jogi jelentésnek árnyék előadója voltam, és rájöttem, hogy mindig olyan dolgokkal foglalkozunk, amik érdekes módon mindig az amerikaiakra vannak kiélezve. Talán jó lenne most már, hogyha más országokra is koncentrálnánk. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Angelika Mlinár. Köszönöm szépen, elnök úr. Mr. De la Vedova. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr és Delavédova úr. Semmi új nincs előttünk, és mégis csodálkozunk. A CIA a kínzás 2001-ben kezdte meg, 2006-ban felfedeztük, hogy az ügynökség felel az illegális fogvatartásért és Európába jutatásért is. Ez egy borzasztó emberi jogi, emberi jogok borzasztó megsértése, mégis ez egy ördögi körré vált. A terrorizmus miatt ugye még erősebb volt a terrorizmus elleni harc és a propaganda. Most az, EU, most az USA szenátusa előjött ezzel a jelentéssel, és olyan dolgokat is fölvet, ami Európai Unióban történt az EU tagállamok nem annyira ártatlanak, mint ahogy Sophie Infelt és Cecilia Wingström korábban tartotta. Nagyon sok EU tagállam nagyon jól tudta, hogy milyen CIA gyakorlatok folynak, néhányan tolerálták, néhányan támogatták ahogy elhangzott, Lengyelország ezt beismerte, a többiek még, vagy sokan még nem. Úgy gondolom, hogy az EU-nak az Egyesült Államok példáját kell követnie, ki kell, hogy vizsgálja a részvétel mértékét. Az olyan gyakorlatok, mint amelyekről hallottunk, nem méltóak az Európai Unióhoz, és ezért fölhívom a tagállamokat, hogy nemzeti parlamenti vizsgálóbizottságokat állítsanak föl, mérjék föl, hogy mennyire vettek részt a CIA kínzásokban, illetve mit tudtak ezekről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a GUE részéről a szót Kostas Rissogonosznak. Az embertelen módszerek, amelyeket a CIA alkalmazott a Bush kormány ideje alatt, emberi kínzások, az azt jelenti számunkra, hogy nem tisztelik az emberi jogokat. Ez pedig jellemző az Amerikai Egyesült Államok politikájára. Minden egyes évben az alapvető emberi jogokról panaszkodnak a harmadik országokban, miközben ők maguk egyfajtában meg sértik a jogokat, és a 94-es ENSZ egyezményt a kínzás ellen megsértik. De senkit nem érdekeltették. Az egyes, az Európai Unió is azt mondja, hogy az emberi jogokat védi, pedig lábbaltiparja valóban a szociális jogokat hiszen olyan rugalmas politikákat alkalmaz. Nincs munkahely, nincs egészségügyi ellátás, nincs fűtés télen. Ez gazdasági kínzás az európai kormányok megígérték, hogy a mennybe vezetnek minket, miközben a pokolba vezetnek. Ezen változtatnunk kell. Köszönöm. F. Haristo, uh, deputy Jean Lambert, uh, one minute. Jean Lambert képviselő, egy perc. Thank you, President, like others. Köszönöm, elnök úr. Másokhoz hasonlóan én is üdvözlöm a jelentést, de sajnálatosnak tartom, hogy a két uh, legfontosabb párt nem vett részt a teljes folyamatban. Ahogy mások is elmondták, egyértelmű, hogy a kínzás tilos, és azok a mentális és testi sebek, amelyek megmaradnak, azok maradandók, és azok a parlamenti képviselők, akik szintén átestek hasonlókon, tanúsíthatják ezt. És mi a helyzet azokkal, akik még mindig Guantanamo-ban vannak? Sak Amman londoni lakost fogva tartották, és már 12 éve raboskodik Guantanamo-ban, annak ellenére, hogy már 2007-ben kijelölték továbbszállításra. A brit kormány megígérte, hogy szabadon engedik majd, hogy csatlakozhasson a feleségéhez és a gyermekéhez, de nem értem, hogy miért van még mindig Guantanamo-ban, amikor már két demokrata kormány is beleegyezett a szabadon engedésébe. A mások is követelik tőlünk az emberi jogok betartását, és csak úgy lehet megmenteni a jó hírünket, ha a felelősöket bíróság elé állítjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gianluca Buonanno képviselője a szó. Egy perc. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök úr Hát én a kollégáktól eltérően azt mondom, hogy a CIA jól tette azt, amit tett, ne felejtsük el 2001. szeptember 11-ét. Itt csak képmutatóak vagyunk, hogyha az iszlám terrorizmus azt teszi, amit 2001-ben tette, ezer ember, ezresével oltatta meg az embereket, aztán nemrég kivégzéseket, aztán Pakisztánban kivégzi az embereket, amit Ausztráliában csinál. De hát hol élünk? A kínzásra szükség van azért, hogy nyugodtak lehessünk itt Európában is. Ha ők terroristák, ezek állatok, aki ilyen súlyos bűnt követ el az állat, az terrorista, harcolni kell elettük. Guantanamot nyitva kell hagyni, harcolnunk kell. Akik lefejezik az embereket, hogyha a gyereküket vagy rokonukat fejeznék le, akkor is így beszélnének. Az iszlám jogban még mindig ott van a gyilkosság joga. Jézus 2000 évvel ezelőtt ezt megváltoztatta. Fogad fogért szemet szemért. Ez van az iszlám törvényben, az iszlám jogban. Értik ezt? Egyáltalán ez egy terrorista politika, az iszlám vallás erőszakos. Netanyahu azt mondta, hogy képmutatók vagyunk Európa, sok témában képmutató Palesztina szavazás, 6000 halott és palesztin államról beszélünk. Köszönöm. Niebieski karty pani poseł Spinelli, czy pan... Kékártyás kérdést szeretne önnek föltenni. Spinelli asszony elfogadja? Azt kérdezném a kollégától, hogy megérti-e azt, hogy a szavaival támadja implicit módon az alapjogi egyezmény egy sor cikkét és az Európai Unió alapjogi kartájának cikkeit. És olyan dolgokat mond, amelyek ebben a körben nem fogadhatóak ebben a parlamentben, az európai demokrácia parlamentjében a kínzás ellen vagyunk, és a gyilkos sem hívjuk állatnak. Kérdezem a kollégától, hogy egyáltalán fölfogja, hogy mit mondott? Odpowiedź, hát panie pośle. Tessék. Bene. Sì, certo. Mi fa... Persze, és örülöm, örülök, hogy ilyen képmutató módon megtapsolják, és itt ülünk a melegben, és nem mennek oda harcolni a demokráciáért, ahol tényleg harcolni kéne. Én csak azt mondom, hogy aki ilyen súlyos bűnt követel, az nem gondolhatja azt, hogy majd kaviárt meg pesgőt fog kapni. Egyértelműen azért, hogy bizonyos egy dolgok ellen harcoljunk, bizonyos dolgokat meg kell tennünk. Egyébként a terrorizmus ellen soha nem fogunk tudni harcolni. Olaszországban is volt terrorizmus, a DR, és harcoltunk ellene, hogy bebörtönzéssel persze, de a megbánt, tehát azokkal is, akik információt adtak. Próbáltunk megoldani a helyzetet, és még súlyosabb helyzetekben egyértelműen még egyszer hangsúlyozom az amerikaiak, aki mindent jól tettek, és hogyha még továbbra is ezt föntartják, azt mondom, az iszlám terrorizmus ellen minden jó, a lényeg, hogy legyőzzük. Grazie, onorevole. Köszönöm, képviselő úr. Carlos Coelho. Carlos Coelho képviselői a szó a népmárt nevében, két perc Presidente. Presidente em exercício do Conselho. Köszönöm szépen, elnök úr és biztos úr. 2006-ban és 2007-ben a parlament vizsgálatot végzett ezzel kapcsolatban, egy bizottságot állítottunk fel erre a célra, is. az a megtiszteltetésért, hogy én voltam ennek az elnöke. És abban az időszakban egy olyan jogállamban, mint Amerika, elképzelhetetlen volt, hogy olyan illegális tevékenységet folytassanak, mint ez is és az állítások, amelyek felmerültek, nem voltak igazak. 2006-ban az a szerencsénk volt, hogy volt egy tanunk, és George Bush, aki akkor az elnök volt, megerősítette, hogy ez nem így történik, és a titkos börtönök létezésére is fényterült, ahogy a jelentésben is szerepel az amerikai szenátus jelentésében. Bizonyos bátorságra van szükség ahhoz, hogy erkölcsi tekintélyünk lehessen. Csak egy demokrácia ismerheti be a hibáit annak érdekében, hogy azok soha ne történhessenek meg újból. A fontos az, hogy az igazság kiderüljön. És ez mindig így fog történni, amikor a nemzeti kormányok felülemelkednek az akadályokon. És szeretném elmondani azt, amit már elmondtam, semmilyen rendszer nem kerekedhet felül az alapvető és elidegeníthetetlen emberi jogokon. A cél nem szentesíti az eszközt, a kínzás nem elfogadható eszköz, a nemzetközi bíróságok is elítélik azt, és ráadásul nem is volt hatékony, és a demokratikus kontroll is hiányzik a titkos szolgálatok fölött. A jelentés is ezt igazolja, a titkos szolgálatok fölött nem működött az ellenőrzés. A CIA egyszerűen hazudott, és ez nem elfogadható. Az Európai Parlamentnek kontrollt kell biztosítani. Elfogad egy kékkártyás kérdést? Etos úr, elfogadja a kérdést? Tessék. Thank you. Um, Köszönöm szépen egyetértek azzal, ami elhangzott. De vannak feltáró folyamatok a kínzásokkal kapcsolatban. Semmi értelme annak, hogyha csak egyes egyéneket vizsgálnánk fel, és őket állítanánk bíróság elé igazából a főnököt kell elkapnunk, a top embert, a politikust. Ha ő szabadon marad, akkor ennek az egész folyamatnak semmi értelme, nem? Com certeza estou completamente de acordo consigo. Igen, mindenképpen egyetértek önnel a kivizsgálás értéke az nem csak az, hogy a felelősségeket kell megtalálni, ez fontos, de ahogy mondtam, arra is szükség van, hogy mindenkit felelősségre el kell vonni, aki engedélyt adott, aki egyetértett vele, és aki elkövette a tényeket konkrétan. A legfontosabb, hogy felszámoljuk a múltat, nem szabad ugyanezeket a hibákat a jövőben elkövetni, ez a legfontosabb. Most pedig Weiden Holzer úré a szó két percen. Die Freiheit ist das Fundament der westlichen Werte. A szabadság a nyugati demokráciának alapköve, és minden egyes állam védi ezt. Nem kétséges, hogy bizonyos helyzetekben, bizonyos körülmények között ezt a jogot korlátozni lehet. Én megértem egy ilyen helyzetet, de az ilyen intézkedéseket nem szabad extrém fokozni, pedig sajnos most erre kapcsoltunk bizonyítékot. A nyugati bizon, biztonságpolitikának több kontrollra van szüksége. Nem szabad állandó különállapotot eh, hirdetnünk, hiszen a terrorizmus elleni harc egyébként nem is bizonyult sikeresnek. Bin Ladennek talán az volt a legnagyobb győzelme, hogy Amerika most a jogtalanság államává vált. Az embernek azonban azzal egyet kell értenie, hogy ez az eljárás, jogsértés, nagyon lenyűgözően mutatja, hogy az amerikai szenátus döntése mutatja, hogy Amerika jogállam is tud lenni. Ez egy felismerés, de ez nem jelenti azt, hogy elégedettek vagyunk. Nem szabad önkényesen igazságot szolgáltatnunk. Konzekvensen kell tovább lépnünk, különösen ami az egyes tagállamok szerepét illeti. A büntetteket bíróság előtt kell elítélni. Ennyi. Ez a feladatunk, amit ránk ró ez a jelentés. Köszönöm. Elnök, köszönöm. E, a teraz pan poseł e, Angel Dambaski z grupy... E, Dambaski képviselő a szó, az ECR kép elnök úr, kollégák, a tanács képviselői és a bizottság képviselője. Kétségtelen, hogy a szenátus jelentésének nyilvánosságra kerülése az emberrablásokról, az illegális fogvatartásokról, kínzásokról azt mutatja, hogy az az ország, ami azt állítja magáról, hogy az emberi jogokat védi az egész világon, szisztematikusan megsérti ezeket. Egy dolgot azért tisztázzunk. Nem lehetséges a kínzásokat justifikálni, hiszen így minden tömeggyilkos megtehetné ezt. Az USA tartozik a világnak azzal, hogy komoly tényfeltáró vizsgálatot indít, és bíróság előtt elítéli azokat, akik megsértették a nemzetközi jogot és emberi jogokat. Köszönöm szépen, és most uh, Igor Weigel képviselője a szó az ALDE frakció nevében. Gospod komisár, naj uvodoma, da... Kedves biztos úr, bevezetőként hadd mondjam azt, hogy elégedett voltam a mai beszédével és az értékelésével. De szeretném azt is elmondani, hogy amikor terrortámadásnak vagyunk a tanúi a World Trade Center ellen, akkor szolidaritást mutatunk az Egyesült Államokkal, és ez ma is érvényes kell, hogy legyen. Sajnos az úgynevezett terrorizmus elleni harc, ami az eseményt követte éveken keresztül, egy sor kérdést vett föl, amelyeket nem tudunk elfogadni. Az Egyesült Államok lerombolta az európai tagállamok reputációját, amelyek szövetségesé váltak. Az Egyesült Államok nem tagadhatja azt a tényt, hogy a 165 kínzás elleni egyezmény aláírói egyike, és igazságszolgáltatás elé kéne, hogy vigye az embereket. Az Egyesült Államok igazságszolgáltatási rendszere, ha úgy dönt, hogy nem lép és nem bünteti a felelősöket, akkor az ICC záradékának a hatája alá kerülnek. Ez arra vonatkozik, hogyha egy tagállam nem kíván lépni. Nemzetközi Büntetőbíróság elítélheti őket, eljárást folytathat ellenük. Az Egyesült Államok nagyon keveset tett, csak az első lépést tették meg az emberi jogi vállalások tekintetében és a nemzetközi jogok tiszteletben tartása tekintetében. És nem feledkezhetünk meg arról, hogy Guantanamo még mindig működik. Pablo. Köszönöm szépen. A következő Pablo Iglesias a GUE nevében egy percben. Köszönöm, elnök úr. a péniszbe való folyadék befecskendezése, több napig való ébrentartás, a, a fogvatartott anyjának megerőszakolása, egy fogyatékos rokon fogainak kiverése, ez néhány olyan gyakorlat, amelyet az, a jelentésben olvashatunk. Itt emberi lényekről van szó, de mégis képesek voltak ezt tenni más emberi lényekkel. Ők egyszerűen kutyák voltak, akik végrehajtották a, a parancsokat azok, akik ebben a parlamentben egyetértenek a kínzással, azok egyszerűen fasiszták. Demokratikusan kell hozzáállni ezekhez az esetekhez. A, a szocialista és a néppárti képviselők az én hazámban is megválasztottak olyan kormányokat, akik együttműködnek a CIA-val, és ez itt az igazi probléma, hölgyeim és uraim. Muchas gracias. Eh, Köszönjük szépen. Korvin Mikke képviselő következik. A többséget nem érdekli a szabadság, a többség csak biztonságot akar, és ennek érdekében egyet fognak érteni a kínzással, a gyilkolással, vagy bármi mással. A parlament egy vizsgálóbizottságot hozott létre ezzel kapcsolatban, de a lengyel kormány mégis mindent tagadott. Tagadták azt, hogy Lengyelországban kínzás történt volna, és ezek az emberek még most is jelentős pozíciót töltenek be a kormányban. A mostani miniszterelnök tárgyaló volt abban az időszakban, amikor a CIA-val is tárgyalt. Nincsen időm most sajnos ezt kifejteni, de azt tanácsolnám, hogy hozzunk létre egy bizottságot, és Etridge úr bizonyára egyetért ezzel. Dziękuję bardzo, panie pośle. Nagyon szépen köszönjük. A következő felszólalónk a népet részéről Daniel Buda, két perce van, parancsoljon. <clears throat> Köszönöm szépen. Nagyon is tudom, hogy az Egyesült Államokban intézkedéseket tettek annak érdekében növeljék a biztonságot, de ezzel nagyon sok életet sodortak veszélybe, megsértették az emberi jogokat, és erre most reagálnunk kell. Fel kell göngyölítenünk azt, hogy mi történik. Ugyanezt látjuk az iszlám államban is a társadalom polarizálását, az embereknek a egymás ellen ugrasztását, ami most veszélyekhez vezet. Erre akkor sem kerül egy sor, hogyha szörnyű terrorista cselekményekről van tudomásunk. Az is megtörtént, hogy eh, emberek terroristák európai útlevéle utaztak. A terrorizmus nem áll meg a határokon, a terrorizmusnak az okait kell azonosítani, és meg kell keresni a bűnösöket annak érdekében, hogy hatékonyan fel tudjunk lépni a jelenséggel szemben. Úgy gondolom, hogy a megszorítási politika lehet az egyik oka ennek a jelenségnek. Soha sem érthetünk egyet, nem szabad egyet értenünk az emberi jogok megsértésével. A kínzást, el kell utasítani annak okától, az esetleges indokoktól függetlenül. Ugyanis a nemzetek közös célkitűzése az kell, hogy legyen, hogy a nemzetközi normákat az emberi jogok területén tisztességesen betartják. Természetesen gondoskodnunk kell a polgáraink biztonságáról is. Köszönöm szépen. Köszönjük. Anna Gomes kap most szót a szocialisták és demokraták részéről, két perce van. E Köszönöm szépen. Minden, amit most megerősítettek, már 2007-ben elmondta az Európa Tanács. Ténylegesen nyomasztó elemeket hallhatunk a különböző szíriai által elkövetett bűncselekményekről hallunk, itt titkos fogvatartási helyekről, az Assad és mások által elkövetett kínzásokról. A Bush kormány ezáltal megkerülte a nyilvánosságot, és titokban folytatta ezeket a cselekményeket. 25 ország került abba a gyanúba, hogy együtt működött a CIA-jal, és azt kellett, hogy halljuk, hogy ezek az országok megengedték azt, hogy szabadon átrepüljenek a fogoly szállító repülőgépek a légterükön. Voltak olyan országok, akik ezt nyíltan beismerték. Olyan dolgokat, amit sokszor vitattak itt a parlamentben is, az európai tagállamok nem szabad, hogy részt vegyenek az amerikaiaknak ilyen programjában, és nem szabad, hogy büntetlenül maradjanak azok, akik részt vettek ilyenekben. A Guantanamo-ra vitt 2011-ben odaszállított úgynevezett terroristákat, kínozták, hatszor fordult elő legalább, hogy portugál területen repültek át ezek a szállító repülőgépek. Az európaiak vagy nem védekeztek, vagy bűrészesek voltak e program végrehajtásakor. Voltak köztes állomások, és a nem, az európai nemzeti e, államok felségterületén került sor már kínzásokra, így például az Azori szigereken mindent megtettünk e, annak, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez a jövőben ne így folytatódjon, folytatni kell a kivizsgálást az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek. Össze kell, hogy állítsanak egy listát ezeknek, eh, ezekről a repülőjáratokról. Az országok elfogadták, hogy milyen intézkedéseket kell tenni, az Európai Uniónak eh, is állást kell foglalnia ebben, és el kell ítélnünk azokat, akik adott esetben az Európai Unió része és aktívan részt vettek ebben. W procedurze Blue Card, czy pani przyjmuje... Köszönjük szépen. Kék kártyás kérdést szeretnének feltenni önnek. Elfogadja Murinyó úr kérdését? Parancsol, parancsolja Murinyó úr. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, Sokat beszélünk az emberi jogokról, és vannak olyanok is, akik sokat beszélnek Guantanamo-ról, az ottani koncentrációs táborról, mondhatnánk, aztán az Abu Ghraibban történtek az ott használt gyakorlatok, és most az amerikai szenátus jelentés is előttünk áll. Az, azok az európai országok, európai államok, amelyek ilyen gyakorlatot megengedtek a saját területükön, azokat szankcionálni kellene az európai intézmények részéről véleményem szerint. Egyetért ezzel? Válasz. Egy nagy demokrácia hajlandó beismerni a hibáit, és ez történt talán az Egyesült Államokban, az Európai Parlamentben, ezt elismerjük, és most folytatni kell a munkát, biztosítanunk kell azt, hogy bárki, aki Európában felelősségre vonható, azt felelősségre is vonjuk nem tűrhetjük el a büntetlenséget. Voltak a hierarchia alsóbb és felsőbb rétegeiben is olyanok, akik bűntársak voltak ebben a barbaritásban, vagy barbarikus gyakorlatban. Köszönöm, von Storch képviselő, egy perc. Von 6000... 206 oldalas jelentésből most 500 oldalás több került nyilvánosságra, és megállapítást nyert, hogy számtalan esetben halálesetekért felelős az Egyesült Államok. Ez sokszor céltalan volt, de hát a céltalanság az teljesen mindegy, ez egy megfelelő cél sem indokolhatja e, a kínzást. Az ENSZ emberi jogok nyilatkozata azt mondja, hogy senkit sem szabad kínozni. Megállapítom először is, hogy a kínzás egy középkori dolog, vagy pedig a jogtalan államoknak a sajátja nem tartozik a 21. századi jogállama. Másodszorban megállapítom, hogy a kínzást meg kell büntetni. A Nemzeti Államok Bírósága vagy a Nemzetközi Büntetőbíróság elé kell állítani a tetteseket. Harmadsorban megállapítom, hogy éppen itt az ideje, hogy az Egyesült Államok is elismerje a Nemzetközi Büntető Törvényszéknek a hatáskörét és, át, és felhagyjon a bűnösöknek a védelmezésével. Köszönöm szépen. Javier Kosszopermói, egy perc. De interrogatorio avanzadas. Olyan volt, mint lemenni a pokol legborzalmasabb bugyraiba, akkor, amikor írtésültünk az, arról, hogy miket, milyen kínzési módokat vetettek be a CIA-nál. De ugyanakkor ez nem az első alkalom, hogy a parlament erről értesült. 2012-ben már foglalkoztunk ezzel, sőt korábban is, tehát fontos lenne az, hogy Európában is fejezzük be ennek a módszernek a megsegítését. Szerintem nagyon szégyenletes az, hogy Spanyolország is részt vett mindebben. Emberi lényekről van szó, emberekről van szó, épp úgy, ahogy Litvániában, Romániában vagy Lengyelországban és más kollaboráns államokban a titkos börtönök léte szintén felháborító. Mindenképpen szükség lenne arra, hogy egy vizsgálatot fej, ö, végezzünk, és ö, felgöngyörítsük az eseteket. És arra sincs csak szükség, hogy ö, elítéljünk embereket, és aztán folytassuk ö, ugyanezt, mert különben nem fogjuk az emberi jogok ügyét előre mozdítani. Köszönöm szépen! Gilles Le Breton következik. Le rapport qui vient d'être publié. Ez a mostani jelentés azt mutatja, hogy a CIA éveken keresztül kínzást végzett. Ez egyébként nem meglepő, ugyanis nagyon sok példa mutatja, hogy az Egyesült Államok agresszív nagyhatalommá vált, fél, félnünk kell tőlünk. 2013-ban a Wikileaks botrány már rámutatott arra, hogy az NSA is hasonló kínzásokat tolerálta, illetve az adatokat is átadta, de nem szabad megengednünk azt, hogy a nemzetközi közjog ilyen megsértését támogassuk. Egy francia bank, a BNP Paribas olyan államokkal működött együtt, amelyek a fekete listán szár, szerepeltek. Hány provokáció lesz még? És hányszor fognak minket meg ö, ö, büntetni, illetve megalázni, ö, mielőtt ö, az Európai Unió végre nemet mond az Egyesült Államoknak, és nem írja alá a transatlanti szerződést. Csogorsaba. Bardzo dziękuję mindenképpen elismerésre méltó hogy az egyesült államokban megszülethetett egy ilyen jelentés amely kimondja hogy az emberi jogokkal összeegyeztethetetlen módszerekkel csikartak ki információkat a cia ügynökei a gyanústottakból. a méltató szavakat azonban itt be is kell fejeznünk hiszen számomra felhábortó a cia vonatkozó gyakorlata még akkor is ha az amerikai elnök szerint az eljárás már a múlté persze nem zárhatjuk ki hogy más országok is alkalmaznak hasonló módszereket mégis aggodalomra ad okot hogy az egyesült államokban is megtörténhet amikor érdekeik úgy kvánják zárójelbe teszik az emberi jogok védelmét. bár a jogállamokban az igazságszolgáltatás néha lassú és körülményes azt gondolom hogy éppen ennek tiszteletben tartása különbözteti meg a szabadságon és a jog érvényesülésén alapuló demokráciákat a világ más részeitől. ha egyes esetekben nem tartjuk be a saját magunk által alkotott normáinkat akkor semmit sem értettünk meg a huszadik század tanulságaiból. köszönöm. köszönöm szépen. következik, az SND frakcióból két perc van. Elnök úr, az amerikai szenátusnak a jelentése hangsúlyozza, hogy a CIA nagy számban kínzott szeptember 11-i terrortámadások után foglyokat. Most ez minden kétséget kizárva be van bizonyítva. Ez nagyon nagy port vert fel, hiszen Európában is voltak ilyen esetek, mégis Európában e, csendben vagyunk. Ugyanerre nem, az európaiak érintettségére nem utal a jelentés, de vérészettek európai tagállamok is ebben a gyakorlatban. Ez e, a parlament az Európa tanácsal együtt egy fontos szerepet játszott néhány évvel ezelőtt, abban, hogy felszínre kerüljenek azok a bizonyítékok is, hogy a mi kormányaink is részesei voltak az illegális gyakorlatoknak, és rend, rendelkezésre bocsátották a CIA-nak a fogoljáratokhoz az európai repülőtereket, illetőleg voltak kínzó központok Európa területen is. Az Európai Unió, amely joggal követeli az, Euró- az emberi jogoknak a betartását, és hirdeti ezt, a nemzetközi terrorizmus elleni eh, harcnak a napjaiban maga is részt vett ezekben az emberi jogi jogsértésekben. Az amerikai hatóságoknak a jelentése végre leszámol a múltal és a jövőről beszél. Fontos, hogy ezt az esélyt felhasználjunk arra, hogy az európai tagállamokat magukat is megkér, megkérjük arra, hogy az ottani hatóságok beszámoljanak a CIA-val való együttműködésükről ezen kívül az Európai Unió hitelessége szempontjából is létfontosságú, hogy az emberi jogokat betartsuk, és ezt a legutóbbi történelmünkből származó fekete lapot a történelemkönyvben végre becsukjuk. Európai területen nem szabad, hogy emberi jogi jogsértésre kerüljön sor az amerikai hírszolgálattal való együttműködés következményeképpen. Kértünk ezzel kapcsolatban információt, de ezeket eddig megtagadták. Egy demokráciában azonban a kormányoknak van felelősségük is, és ezzel, ezzel most számolniuk kell. Köszönöm. Köszönöm szépen. Klun képviselő kap szót kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon beárnyékolta ez a jelentés az Egyesült Államok hírnevét, mint a demokrácia védelmezője. Az Egyesült Államok mindig úgy tünteti fel magát, mint egy olyan ország, amely megvédi az a világ polgárait. Obama elnök is elmondta, hogy az USA hírnevet csorbolt, és hát sok kérdést vet fel ez a jelentés az EU számára és az EU polgárok számára is. Hogyha valaki semmibe veszi azokat az értékeket, amelyeket meg akar védeni, akkor pont a szélsőségeseknek, szélsőségesek már hajtjuk a vizet. Kontraproduktív az efféle gyakorlat, és létjogosultságot ad az iszlám államnak például, amely arra hivatkozik, hogy egy nagy zsarnok ellen harcol, amely embereket kínoz meg. Milyen üzenetet közvetít ez azok felé, illetve azokról, akik másokat lefejeznek, azt jelenti, hogy bármire, bármit megtehetünk, teljesen független attól, hogy az milyen szenvedést okoz. Ezt a jelentést felhasználhatják egyesek arra is, hogy azzal érveljenek, hogy a kínzás révén pszichológiailag instabilá váltak, és ezért az általuk szolgáltatott információt sem lehet felhasználni. És a Washington Post ezen felül arról számolt be, hogy az amerikaiak 51%-a úgy véli, hogy megalapozottan alkalmazta a CIA a gyakorlatait, hogy ezzel ezáltal megakadályozza a terrorista bűncselekményeket. Vannak, itt van a Genfi Egyezmény, amely bizonyos rendelkezéseket ír elő, mindenki aláírta, az Egyesült Államok is fontos, hogy ezeket mindenki betartsa, nem engedhetjük meg, hogy az emberiesség normái konfliktus idején a háttérbe szoruljanak. A demokrácia kapcsán vezető szerepet kell játszanunk, nem szabad bizonyos terrorista szervezetek szintjére süllyednünk, és lehetővé kell tenni, hogy az igazságszolgáltatás is kezelje ezt az ügyet, és foglalkozzon vele megfelelő keretek között. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kaufmann képviselő, két perce van. Entführung napokig megvonták tőlük az alvást, elrabolták őket szexuálisan, zaklatták őket, vagy mesterséges vízbefúlásnak tették ki. Ezek egyszerűen borzasztó bűncselekmények. Az amerikai szenátus titkosszolgálati bizottságának elnöke ilyenekről számoz be. Tehát, kedves kollégák, 6000 oldalas az a jelentés, amiből most csak valamivel több mint 500 oldal került nyilvánosságra, és a fontos adatok kilettek feketítve ezeken a lap, lapokon. A terror elleni küzdelemnek az örve alatt gyakorlatilag nagyon sok mindenre sor került, amiről nem tudunk. Ennek a vizsgáló bizottságnak a munkája már 2006 óta vizsgálta a CIA-nak a gyakorlatát eh, és az európai államok közreműködését az emberi jogoknak a megsértésében, és átfogó felderítését kérte el eh, cselekményeket, hiszen egyetlen cél sem szentesítheti azokat a szörnyű eszközöket, amiket a CIA alkalmazott. Minden egyes kínzás esete megsérti a mi értékeinket. Ugyanakkor nem szabad, hogy egyszerűen csak Amerikára mutogassunk, eh, nyilvánvalóan mi is részt vettünk ebben, akár azért, mert pénzt kaptunk érte, akár azért, mert félreértelmeztük a szövetségesi hűséget. Európában is felelősségre kell vonni azokat, aki részt vett a gyakorlatban. Ezzel tartozunk a saját hitelességünknek és természetesen az áldozatoknak is. Vasnyevski volt elnök, és a korábbi román titkosszolgálati elnök Tájpusz most ennek a jelentésnek a nyilvánosságra hozatala után először vallotta be, kénytelen, kelletlen, hogy voltak az ő országai területén is titkos amerikai börtönök a brit kormány, legalábbis ez olvasható a német sajtóban, már a szenátusi jelentésnek a nyilvánosságra hozata előtt kérte azt az amerikaiaktól, hogy az, hogy az ő részvételüket feketítsék ki a jelentésben félrenéznek, eltussolnak, szőnyeg alá söpörnek, ennek végre véget kell vetni. Az, egy, egy, az Európai Unió államainak be kell tartania, hiszen ratifikálták az emberi jogok konvencióját. Ennek harmadik cikkeje azt mondja, hogy senki sem szabad kínzásnak, embertelen bánásmódnak alávetni, és e, sem büntetlenség, sem pedig némaság nem szabad, hogy a kínzás ügyében Európában uralkodjon. Köszönöm szépen! Äh, Köszönjük szépen. A néppárt részéről most Lenners úr kap szót. Két perc. Köszönöm szépen. A szenátusnak a CIA jelentése egy szörnyű összefoglalása annak, amit a CIA 2001 és 2009 között 1900 fogolja, Tehát nagyon sok szörnyű példát láthatunk, ami el is hangzott itt, például a mesterséges megfullasztás, a alvás megvonás és a kényszeretetés végbélen át gyakorlatilag nem találunk szavakat arra, hogy kifejezzük azt, mit érzünk, amikor ezt halljuk. Ugyanakkor, kedves kollégák, joggal jegyeztük meg egyidejűleg, hogy egy nagyon fontos lépés történt akkor, amikor a szenátus nyilvánosságra hozta ezt a jelentést. Egy nagyon fontos első lépésről van szó, ami biztosítani fogja talán az önreflexiót és az átláthatóságot, hiszen az önreflexió eszenciális fontosságú, Eh, hogyha ilyen eseteket el akarunk kerülni a jövőben, úgyhogy jó lenne, hogyha a teljes szenátusi jelentés rendelkezésünkre állna, és az európai tagállamok is lépéseket tennének annak érdekében, hogy, a, hogy itt az európai földön történt dolgokkal kapcsolatban az átláthatóságot biztosítják. Ezen túlmenően fontos megjegyezni, hogy, ezer, eh, hogy csak 190 eh, fogolyról szól ez a jelentés, hogy van azoknak a tízezrei, hogy van azoknak a tízezreiknek a helyzete, akiket Irakban tartottak fogva az amerikaiak, és akik hasonló elbánásmódban kellett részesüljenek. Róluk is több információs, több átláthatóság kellene. És az utolsó megjegyzésem pedig olyan időket élünk, amikor nem ismert fenyegetésekkel állunk szemben. Nagyon fontos ilyen időkben, hogy a saját biztonságunkról és a polgárok biztonságáról gondoskodjunk, de soha, soha sem rendelhetünk alá ennek a fontos feladatnak emberi jogokat. Ez egy olyan vita, amit Dick Cheney-vel és a CIA-jal adott esetben le kell majd folytatnunk. A kínzás elfogadhatatlan pont. Danke Köszönöm szépen. Elena Valenciano következik az SZND-től. Öné a szó. Gracias, presidente. Este parlamento debe real... Kedves elnök úr, a mi parlamentünknek eh, újra vissza kellene térni a 2006-2007-es vizsgáló bizottságok gyakorlatához, hogy megvizsgáljuk, hogy mi történt pontosan. Sokszor azt mondják, hogy a cél szentesíti az eszközt, de a demokráciában ez pont fordítva kell, hogy működjön. Az, ezt az jelentést az e amerikai szenátus készítette, de nem szabad, hogy elfogadjuk azt, és lezárjuk itt ezt az ügyet, hogy ők ezt már felderítették. 2006-ban nagyon-nagyon nehéz helyzetben voltunk, amikor a CIA átrepülések kérdésével foglalkoztunk. Ez az Európai Parlamenti jelentés nem elég, úgyhogy szerintem újra meg kell kezdeni a különbizottság munkáját, úgy, ahogyan azt az amerikai szenátus is megtette. Fontos az, hogy lássuk, hogy a különböző tényekből milyen felelősségeket állapíthatunk meg. Ez a mi feladatunk is itt most ebben a parlamenti ülésteremben. Ugyanis ezt várják tőlünk az emberek Európában. Amikor Szudánban, Mauritániában, Egyiptomban vagy Venezuelában az Egyesült Államok próbál minket kioklatni az emberi ügyek, az emberi jogok kérdésében, akkor most láthatjuk, hogy ez pontosan mit jelent. 2006-ban kezdődött a munka, és nem tudtuk még mindig befejezni. Ezt mi szocialisták ismét szeretnénk kérni. Kár, hogy nincs itt brokúr. Be kell zárni Guantanamo-t. Folytatni kell a különbizottság munkáját. Köszönöm szépen. Jön a catch rendszer, a spontán felszólalások ideje. Az első felszólaló Mihály Boni. And security is the basis of... A igazságszolgáltatás, illetve igazságosság és szabadságosság a legalapvetőbb értékeink, és nem, angadnak, nem engednek helyet a kínzásoknak. Fontos, hogy megfelelően felmérjük a CIA által alkalmazott gyakorlatokat, és levonjuk a következtetéseket. A lengyel hatóságok megengedték, hogy a CIA fogvatartókat tartson fogva Lengyelország területén, de nem engedte meg, hogy kínozza őket. Annak idején a lengyel hatóságok egy külön megállapodást akartak kötni, amelyben lefektetik a börtön működésének szabályait, az USA azonban nem válaszolt erre a kérdésre. 2009-ben írtunk alá egy megállapodást az Egyesült Államokkal néhány szabályról, mindenek előtt lefektetve ezáltal a lengyel joghatóságot a Lengyelországban dolgozó amerikai hatóságok számára. Jelenleg is vizsgálódik a lengyel ügyészség. Az amerikai szenátus jelentése egy belügy, amely elsősorban belpolitikai indítatásból készült, de a kérdésre válaszolva, hogyha az én országomban, az én hazámban kínoztak valakit, akkor ezzel ez nyilvánvalóan a saját hazám felelőssége is. Ugyanakkor azonban fontos, hogy levonjuk a, tanulságot. Bárki szembesült ezzel a problémával, hogyan tudjuk a polgáraink biztonságát szavatolni, hogyan tudjuk elkerülni mindeközben, hogy ilyen káros eszközöket alkalmazzunk, és hogyan tudunk mégis fellépni hatékonyan a terrorizmussal és a kockázatokkal, illetve fenyegetésekkel szemben. Köszönöm. Köszönjük szépen. Nikola Caputo. Köszönöm szépen. A szenátus jelentésem a CIA kínzási gyakorlatáról az emberi jogok megsértésére tanúbizonyság, és a mesterséges vízbefullasztás és a teljes kontrollálása a fogvatartottaknak egész egyszerűen nem érdemel kommentárt. Nagyon sok minden elhangzott. Tudjuk, hogy ez a múltban volt, illetve hogy ők úgy próbálják beállítani, mint hogyha a múltban lett volna, de ez nem biztos, hogy így van nekünk. El kell ítélnünk az emberi, az embereken végzett kínzást, mert az embereken túlmutat az emberségesség, mint olyan. Éppen ezért az Európai Uniónak mindenféle kínzást és embertelen bánásmódot el kell utasítania, még akkor is, amikor a terrorizmus ellenes harc nevében történik az. Grazie, onorevole. Eh, pan... Köszönöm. Karimsz úr következik. Öni a szó. Elnök úr, köszönöm szépen. Napokkal ezelőtt itt volt a pápa, és azt mondta nekünk, hogy akkor, amikor Európa nem az értékeihez ragaszkodik, akkor el fog bukni. Nagyon nehéz azt mondani, hogy nem vagyunk elég kemények a terrorizmussal szemben. De én azért túléltem azt, amikor a talibánok a fejemhez szegezték a fegyvert, tehát tudom, hogy miről beszélek. Itt az értékeinkről van szó, de nem szabad, hogy a reakcióink elragadjanak bennünket, mert nem szabad megengednünk, hogy ők a cselekvésen keresztül ragadjanak el bennünket. Itt nem csak az Egyesült Államokat kell kritikával illetnünk, hanem mindazokat, akik csendben figyelték az eseményeket, és bizony néhány európai kormány is csendben maradt, pedig tudott ezekről az illegális módszerekről. Ma semmilyen garancia nincsen arra nézve, hogy bármely ember, bármilyen állampolgárral ne történhessen meg ugyanez. Nem szabad, hogy az értékeinket ilyen módon megtagadjuk, hanem álljunk ki és vállaljuk a felelősséget. Köszönöm szépen. Józó Rádos következik az Aldétól. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Dakle, ja u potpunosti podržavam el kell ítélni mindenféle emberi jogi jogsértést, nagyon keményen kell felállni. Ez a bizottság és a tanács feladata, feladata a nemzetközi jog bentar, fenntartatása, betartatása és általában az emberi jogok és és a jogállamiság elveire való hivatkozás. Látom, hogy itt a parlamenten belül sincsenek, nincsen egyetértés, és vannak olyan országok is, amelyek számára nem annyira evidens mindez, akár még itt a fejlett nyugaton is arra gondolok, hogy az emberi jogok és a biztonság közötti kényes egyensúly nem szabad, hogy az emberi jogok sérülésével zárul, záruljon. Nem szabad, hogy ezt az érzékeny kérdést ilyen módon döntsük el. Itt az amerikai értékek is nagyon komolyan sérültek, és ez pedig azt mutatja, hogy és viszont az, hogy most felgöngyölítették ezt az esetet, az azt mutatja, hogy az amerikai és az európai értékek egymáshoz közelítenek. Város úr következik. Köszönöm szépen. Nem csak az USA magatartásáról van itt szó, hanem arról is, hogy hogyan viselkedett hogyan viselkedtek bizonyos EU-s tagállamok, gyakorlatilag cinkosokként léptek fel, az Európai Unió területén is eh, történtek kínzások. Elhangzott, hogy az Európai Unió harcol azért, hogy világszerte megszűnjön a kínzás gyakorlata, és persze felelősségre kell vonni a bűnösöket is nem történhet az, ami az Egyesült Államokban történt, ahol Obama hivatalosan is felmentette a felelősöket a szankciók lehetősége alól. Itt Európában, az isztambuli jegyzőkönyvben is szerepel ez, hogy baszk embereket kínoztak meg. Az Emberi Jogok Európai Bírósága elítélte a elítélte Spanyolországot, mert kínzással éltek baszk és más egyéb polgárokkal szemben. Mulțumesc, domnule președinte. L'11 gennaio 2002 il primo aereo 2002. januárjában Guantanamo-ba érkezett az első öm, amerikai gép, amely kb. 200 terrorizmussal vádolt szemét hurcoltak oda. Borzalmas körülmények között, gyakorlatilag középkori körülmények között tartották őket. Több ezer NGO és újságíró jelentette föl ezt a helyzetet. Az Európai Parlamentben is többször megvitattuk ezt a kérdést, és aggodalmunknak adtunk hangot különböző állásfoglaláson keresztül. De ugyanakkor nagyon sok tagállam együttműködött a CIA-val, és brutális emberi jogi jogsértéseivel. Obama azt mondta, hogy ezzel nem ért egyet, és a Guantanamo-i központot be akarja záratni, ezt a kampánya során mondta, de aztán mintha erről megfeledkezett volna. Köszönöm szépen a figyelmüket. El rog pe domnul comisar Avramopoulos să ia cuvântul numele comisiei. Köszönjük szépen, most pedig megadom a szót a biztos úrnak, Avramopoulos úrnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a e szenátusi jelentéssel kapcsolatban. Azokkal az elemekkel együtt, amelyek még e, egyébként nyilvánosságra kerültek, olyan dolgok jutottak a tudomásunkra, amelyek szörnyűek, amelyekhez mindannyiunknak köze van. Üdvözöljük ezt a szenátusi jelentést, és meg kell, hogy állapítsam azt is, hogy a demokratikus erők itt a e házban és a e házon kívül is világosan, határozottan elítélték a kínzást és azokat a gyakorlatokat, amelyek nem egyeztethetőek össze a jogállamisággal. Az emberi jogok tiszteletben tartása, és azok az értékek, azok az alapelvek, amelyek az európai építménynek az alapját képezik, nem egyeztethetőek össze ezekkel a gyakorlatokkal és a kínzással, ami világosan egy bűncselekmény. Aki pedig részt vette bűncselekményekben, eh, eh, akár az Egyesült Államokban, akár Európában, azt felelősségre kell vonni. Kritikát is szeretnék gyakorolni ehelyütt, eh, ugyanis Európa sok esetben nem viselkedett korrekt módon. Európa természetesen sohasem hagyta jóvá, sohasem üdvözölte ezeket a, demo, ezeket a demokráciát és emberi jogokat megsértő gyakorlatokat. Ugyanakkor az alatt a rövid idő alatt, amióta itt vagyok önök között, azt kell, hogy lássam nap mint nap, hogy az emberi jogok nak a védelme napi feladat. E parlamentnek a munkája és az amerikai szenátus vizsgálóbizottsága által végzett vizsgálat is megmutatja azt az alapvető szerepet, amivel a demokratikus ellenőrzés rendelkezik, adott esetben a nemzetbiztonság területén is. Azok a elítélendő gyakorlatok, amelyekről ma beszéltünk, megmutatják, hogy az emberi jogoknak és az alapvető jogoknak a védelme és támogatása feladhatatlan feladat és folyamatos erőfeszítést igényel. És valóban egyet értek önökkel abban, hogy itt nekünk közös a felelősségünk a tagállamokkal. Biztos vagyok abban, hogy az Európa tanácsnak a soros elnöksége, akinek a képviselője ma itt jelen van, tudatában van e feladatnak, e, és azoknak a felelősségnek, amit európai szinten és tagállami szinten viselünk. Hallottunk itt néhány aforizmát is, így például hallottunk arról, hogy a szenátusi bizottsági vizsgálat egy demokratikus parlamenti kontrollnak az eszköze volt tulajdonképpen és egy demokratikus társadalomnak a felnőtt érett reakciója. Egy demokráciának megvannak azok az eszközei, intézményei, megvan az az akarata és ereje, hogy megvédje a saját polgárait és megvédje azok alapvető jogait. Szeretnék még valamit elmondani ehelyütt, ami szerintem fontos, és amit egyébként az amerikai elnök Obama mondott. Mint önök is tudják, betiltotta a kínzást akkor, amikor elfoglalta a hivatalát. Idézem, amit mondott. Where they belong. Hagyjuk ezeket a, ezt, a, ezt a fajta gyakorlatot ott, ahova ez tartozik, a múltban. A mai jelentés segíteni fog ebben a feladatban, hogy oda tegyük ezeket a gyakorlatokat, ahova tartoznak, a múltba. Néhány képviselő megemlítettek Guantanamo kérdését is. Ezzel kapcsolatban már a bevezetőmben elmondtam, hogy világos az álláspontunk, és ez következetesen képviseljük a Guantanamo tábor bezárását követeljük. Tisztelt képviselők, mi mindig is ezen az állásponton voltunk, és nem csak a határidő nélküli fogvatartás ellen emeltük fel a hangunkat, hanem a kiskorúaknak a fogvatartása ellen is, tehát olyan gyakorlatok ellen, amelyek az emberi jogokat nyilvánvalóan sértik. Beszéltünk a terrorizmus elleni küzdelemben való európai-amerikai együttműködésről is. Ez az együttműködés alapvető jelent jelentőségű az európai biztonság és a népeink védelme szempontjából. Az Európai Unió területén az Egyesült Államokkal együtt megállapodtunk abban, és olyan kezdeményezéseket indítottunk el, amelyek ezt az együttműködést segítik, illetőleg azt hatékonyabbá, egyszerűbbé teszik, mindezt persze az emberi jogok betartásával. Az Európai Unió és annak tagállamai akár csak az Egyesült Államok közösen viselik az ezzel kapcsolatos felelősséget, biztosítaniuk kell, hogy a terrorizmus elleni küzdelem és az ebben folytatott együttműködés az emberi jogok maradéktalan tiszteletben tartásával történjen, és ehhez természetesen az is hozzátartozik, hogy a nemzetközi eh, emberi jogokat eh, és eh, menekült jogot is maradéktalanul betartják. Ezek azok a témák, amiket az Egyesült Államokkal folytatott megbeszéléseken szóvá fogunk tenni, és természetesen hangot fogunk adni eh, az aggodalmainknak, a kifogásainknak, és el fogjuk mondani, hogyha olyan helyzetet látunk, ami az Európai Unión belüli értékeknek ellentmond. Ezek ugyanazok az értékek, amelyekre egyébként eh, az amerikai demokrácia is támaszkodik az Európai Parlament kiemelt eh, figyelme e téma iránt egyben azt is jelenti, hogy megvan a politikai támogatásunk ebben az ügyben, és biztosítva van a politikai támogatás is. Így fogjuk tudni biztosítani, hogy valamennyi aggodalomra eh, megfelelő választ tudunk adni, és ebben nem fog eh, az erőfeszítésünk sohasem alább hagyni a mai vitából azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az Európai Unió és az ő demokratikus intézményei az alapvető emberi jogokat, az emberi méltóságot és a demokratikus értékeket tiszteletben tartják. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig megadom Delavido úrnak a tanács képviseletében a szót. Köszönöm szépen, és köszönöm a képviselőknek is ezt a nyílt eszmecserét. Ahogy már én is elmondtam, nagyon fontos az garantálni, hogy ezen visszaélések, amelyekről a szenátusi jelentésben is szó van, soha többé ne ismétlődjenek meg, és hogy a terrorizmus ellenes harcban is teljes mértékben be tudjuk tartatni az emberi jogokat. Az Európai Parlamentnek fontos szerepe van a az terrorista ellenes kérdések, illetve az emberi jogi kérdések felvetésében az Egyesült Államok kongresszusával, illetve szenátusával való kapcsolatban. Láttuk már azt is, hogy bizony az Egyesült Államok politikájára lehetünk hatással ilyen módon, hiszen szövetséges államai vagyunk az Egyesült Államoknak. A E az amerikai kongresszus elutasította azt a programot, amely erre vonatkozott most nemrég egy törvénytervezetben, ezért fontos lenne az, hogy az Európai Parlament is elmondja véleményét az Egyesült Államoknak. A európai állampolgárok privát szférához való jogát is ismertetve. Fontos mindezt a közelkeleti és észak-afrikai országok tekintetében is kiterjeszteni, hiszen ezen országok esetében hatékony ellenőrzésre van szükség. Ahogyan már az elején elmondtam, a terrorista ellenes témában az Európai Parlamentnek fontos szerepe van a megfelelő eszközök kialakításában, a terrorizmus finanszírozás nyomon követésében, illetve az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti eszmecsere táplálásában. Fontos tehát a privát szférához való jog és az alapvető jogok, az alapvető emberi jogok védelme mellett tevékenykedni. Az Egyesült Államok és az Európai Unió az ISIS és a külföldi harcosok féle veszélynek is kivannak téve, de mégiscsak olyan módszereket kell választanunk a terrorizmus ellenes harcban, amelyek az emberi jogoknak megfelelnek. Biztos vagyok benne, hogy ez a mostani vita az Atlanti-óceán mindkét országán, mindkét oldalán folytatódni fog, és köszönöm szépen az önök figyelmét. Köszönöm szépen. Van egy kis problémánk. Amennyiben felszólalni kívánnak zöld, kék, kék kártyás eljárás keretében, ezt most nem lehet megtenni akkor, amikor a bizottság és a tanács képviselője beszél, akkor őhozzájuk nem lehet kék kártyával fordulni, de hogyha más témája van, akkor azt vesse fel. Azt kértük, hogy nyilatkozatot tegyen a, a tanács a módszerekről, de szó sem volt erről sem, a bevezetőben sem, pedig a lezárásában ennek a vitának semmit nem mondott arról, hogy milyen szerepe van a tanácsnak ebben a kérdésben. A CIA stratégiájáról, amikor önök vitát folytattak, akkor önök támogatták azt, kérem, hogy egy nyilatkozatot tegyen. Ön ezt nem tette meg. Ez az ön. Köszönjük szépen. Köszönjük a megjegyzését a tanács képviseltetét